nyilatkozata a 2015-ös Törökországgal foglalkozó jelentés kapcsán. Meg is adom a szót a tanácsnak, Zsenin Helis Plásert asszonynak. So sorry. <laughs> Elnézést kérek. Olyan sok vita van egymás után, hogy nem figyeltem oda, de nagyon örülök, hogy itt lehetek. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolat stratégia jelentőségű és nagyon hosszú ideje, nagyon kiterjedt történelme van, de ahogy nagyon sok közös érdekünk van, úgy nagyon sok előttünk a közös kihívás is. Ezt a bevándorlási válság különösen aláhúzta, ahogy Donald Tusk elnök ezt önököknek, önöknek a mai nap folyamán el is mondta. A csatlakozási tárgyalások folynak. 17. fejezetet decemberben nyitottuk meg, és a 33. fejezetet is nem sokára, 33. fejezetet is nem sokára meg fogjuk nyitni. Ebben a kontextusban a jelenlegi csatlakozási folyamattal kapcsolatos jogszabályokat minden szempontból betartjuk, és igazságos feltételeket állítunk Törökország elé. A jelentésből teljesen világos, hogy Törökország az, az közösségi joganyag sok területén előrelépést ért el. Ez pozitívnak mondható. Ugyanakkor az is világos, hogy nagyon sok nemrég történt belpolitikai esemény súlyos aggodalomakra ad okot. Törökországnak sürgősen pótolni kell a hiányosságokat, különösen a jogállamiság és az alapvető jogok területén. A tanács felszólította a Törökországot arra, hogy teljes mértékben tiszt, tartsa tiszteletbe az emberi jogokat, és tegyen lépéseket a ö, jogi kar, a bírók függet, függetlenségének elérése, illetve a gyülekezés és szólásszabadság területén. Ezek nagyon fontos és nagyon súlyos kérdések, és ezeket az önök állásfoglalásában is nagyon helyesen aláhúzták. A márciusi tanácsülés is kijelentette, hogy Törökországtól elvárjuk, hogy a legmagasabb követelményeknek feleljenek meg. A az aggodalmakra, hangoztatására mindig hagyunk időt, és a kurd kérdés és a e, délkeleti területek problémának megoldását ugyanígy szorgalmazzuk. Remélem, hogy a ciprusi kérdésben is nagyon aktívan részt fognak venni a felek, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folynak, és ahogy a parlament, úgy mi is reméljük, hogy a tárgyalások eredménye igazságos, átfogó és e, e, hosszantartó eredménye fog járni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Hán biztos úr kapja meg a szót. Madam President, uh, Minister, Honorable Member. Elnök asszony, miniszterasszony, képviselők, hogy köszönjem meg uh, a jelentéstevőnek a munkát. Nagyon jó minőségű anyagot vitathatunk meg ma, amely az EU török kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit uh, szállazza. A 2005-ös bővítési csomag és a jelentés a téma, ugye? A, hely, a térségpolitikai jelentőség, különösen a migráns helyzet fényében tűnik fel, ezért fontos, hogy tovább erősítsük az együttműködésünket ezzel a stratégiai partnerünkkel. Törökországgal. Természetesen a kapcsolataink az utóbbi időben elsősorban a migrációs kívásokkal függöttek össze, azonban sokkal szélesebb témakörre ki kell bővíteni ezeket, kapcsolatunk potenciáját ki kell bővíteni. A csatlakozási tárgyalások ütemesebb folytatása mind a két fél érdekeit szolgálja. Az EU-török megállapodás március 18-án megnyitott a lehetőséget, hogy a tárgyalási, a csatlakozási tárgyalásokat megkezdjük bizonyos fejezetek tekintetében olyan fontos ügyekben, mint az alapvető jogok, az igazságügyi szolgálat, valamint az igazságügy, szabadság és a jogok érvényesülése. Fontos, hogy a tárgyalási keretek eh, között eh, a bizottság eh, folytathassa munkáját. Számítunk arra, hogy Törökország tartósan és konkrétan fog hozzájárulni a rendezéshez, a ciprusi kérdés rendezéséhez a stabilitáshoz ebben a régióban, és hogy hozzá tud járulni ahhoz is, hogy a törökországi tárgyalási e, e, csatlakozási tárgyalások e, ütemesebben aljanak. Nyilván szükség van magasabb szintű, magas szintű tárgyalásokra minél gyakrabban, a korábbiakhoz képest gyakrabban. Ezek energiaügyben és minden más ügyben sikeres módszernek bizonyultak az gazdasági területen és egyéb területen is eh, a makrogazdasági eh, témákat meg tudtuk vitatni, a eh, beruházási lehetőségeket ugyanígy nyílt szellemben. Ahogy délelőtt már megvitattuk, az általános együttműködésünk Törökországgal már eredményeket kezd hozni. Remélhetőleg meg tudjuk állítani a Törökországban az EU-ban tartó irreguláris, szabályozatlan bevándorlást Eh, és véget tudunk vetni annak, hogy az emberek az életüket kockáztassák az Európában a belépés érdekében. Eh, fontos azonban, hogy Törökország tiszteletben tartsa az alapvető jogokat, eh, ezeket az aggályokat csak súlyosbítják az utóbbi törökországi fejlemények, azok az események, amelyek az újságírókkal szembeni kormányzati fölépéssel kapcsolatosak, és a sajtószabadságot sértik. Többször felszólítottuk a török kormányt, hogy eh, folytassa azokat a reformokat, amelyek az európai normáknak megfelelnek, és hogy eh, egyeztessen minden érintette meggyőződésünk, hogy eh, Törökországgal tovább kell dolgoznunk a 23-as, 24-es főzetek megnyitása irányába. Ez jelentős mértékben meg fogja erősíteni Törökország elkötelezettségét ezen a területen. Az Európai Unió emellett továbbra is megfogalmazza aggájait a dél-kelet törökországi súlyos helyzete kapcsolatban a kurd helyzet rendezésének fenntarthatnak és békésnek kell lennie. Az Európai Unió a továbbiakban is hajlandó támogatni egy ilyen békés folyamatot. Végsősorban a bizottság teljes mértékben magabiztos abban, hogy a fokozott együttműködés Törökországra rendkívül hasznos. A migránsokkal kapcsolatos válságkezelésében és más területeken is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Most pedig a frakciókat fogjuk meghallgatni. Először a szocialisták nevében Píri asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma az Európai Unió és Törökország hasonló kihívásokkal áll szemben. Ott van a menekültválság, a terrorizmus veszélye, a Szíriával való hosszú konfliktus, amely instabilitáshoz vezet. Egy, egy dolog azonban biztos a kihívások révén, Törökország és Európa egymásra van utalva, hogy megoldásokat, megoldásokat találjon. Azonban hangsúlyozni kívánom, hogy nem lehet szemet hagyni az országban történő belső fejlemények fölött. Törökországnak stabilnak kell maradnia és demokratikusabbnak, hogyha azt akarjuk, hogy stratégiai partner legyen, amelyre építhetünk. A csatlakozási folyamatot kapcsolván a migrációs együttműködéshez sem nem is okos és nem is igazságos ezt a reformokra kell építeni, nem pedig eh, politikai erőhúzásra, kötélhúzásra. Nagyon sok minden elhangzott ma reggel az EU-Törökország megállapodásról. Három millió migránst fogadott be a török lakosság, nagyon sok európai ország tanulhatna ebből a befogadó képességből, szeretetből. Törökország is elérte azonban a határait, és eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió segítséget nyújtson, és az Európai Uniós országokba visszatelepítse a menekülteket. Ez az őszinte tehermegosztás, őszinte együttműködés. Nagyon sok lehetőséget kihagytunk, együttműködési lehetőséget. A, reméljük, hogy a migráns válság kapcsán elmélyül a pár, párbeszéd. Az őszinte aggályokat nem szabad sértésnek venni. A délkeleti, dél helyzet aggodalomra ad okot és az Európai Unió azt kéri, hogy a béke folyamatot indítsák el, hiszen nincs katonai megoldás a kurd kérdésre a jelenlegi status quo elfogadhatatlan. Sajnálatos az, hogy a PKK erőszakhoz nyúl, és elutasítjuk a biztonsági erők és az állampolgárok megtámadását, ami a terrorista ellenes felépéseket illeti a kormány részéről. Hangsúlyozzuk, hogy ezeknek arányosnak kell lenniük, és a nemzetközi szabályoknak meg kell, hogy feleljenek. 400 ezer embernek kellett elhagyni otthonát az erőszakos cselekmények miatt, és nagyon sok kurd városban kiárási kiárási tilalom volt érvényben, amely megnehezítette a mindennapi életet. Azt gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy Törökország nem tér vissza egy olyan állapotra, ahol a cenzúra honol és az újságírókat börtönbe vetik. Olyan útra kell lépni a Törökországnak, ahol a tudósokat, az akadémiában dolgozókat nem teszik, nem teszik börtönbe. Egy olyan útra kell lépnie Törökországnak, ahol a bírák szabadon dönthetnek, és nem kell félniük az állásuk elvesztésétől. Szabadabb, demokratikusabb Törökországra van szükség, és ez nem fenyegetés, hanem bátorítás. Hogyha a demokratikus reformok útjára lép, akkor valóban együtt tud működni Európával, és végül szeretnék köszönetet mondani a társ jelentéstevőknek, azért, hogy együttműködtek, és ezért határozott jelzést adhatunk a parlament részéről. Köszönöm szépen. Elfogad-e Piri asszonytól egy kék kártyát? Krisztofor úrtól elfogad-e kék kártyát? Piri asszony. Elnök asszony, szeretném, ha jelentéstevő elmondaná nekem nagyon világosan és egyértelműen, hogy vajon úgy érzi -e, hogy az Európai Unió hibája az, hogy a csatlakozási tárgyalások nem folynak elő ütemben. Törökország évek óta nem akar végrehajtani a megállapodásokat, megfelelő feltéteket nem akarják teljesíteni, nem csak most a válság idején, hanem korábban sem, hanem szívességet kérnek az Európai Uniótól, fogadjuk el őket úgy, ahogy vannak, nem akarnak nekik semmit változtatni. Más feltételekkel szeretnek belépni, mint az összes többi jelölt ország. Másrészt a jelentéstevő most komolyan azt mondja, hogy még ma is további fejezeteket kellene megnyitni, hogyha Törökország nem tartja be a feltételeket akkor is. Thank you for the question, dear colleague. Kedves kollégám, köszönöm a kérdést. Világos, hogy túlságosan kemény lenne azt mondani, hogy az Európai Unió egyedül a hibás azért, hogy nem gyorsul fel a tárgyalás. Nyilvánvalóan felelősség jelentős része a kormányi, az, és ez nyilván az érdemek oda, érdemekre kell odafigyelnünk. Nyilván más tagjelölt államokkal is láttunk politikai nehézségeket, bizonyos politikai pártok, bizonyos politikusok Európában nem mindig bántak méltányosan Törökországgal az ott zajló reformokat tekintve véve. Szomer asszony következik két percre a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kati Pirinek megköszönöm az együttműködést, és a többi frakció jelentéstevőjének is megköszönöm a munkát. A állás, az els, előző évek állásfoglalására vissza kellett néznünk. Most ezért, Kati, nem értem, hogy most egy olyan folyamatot, eljárást akartál, illetve teremtettél, ahol az EPP a szocialistáknak a módosító listáját e- át kellett, hogy vegye ez így nem működik. A célunk az, hogy Törökország belső helyzetét felmérjük, és megnézzük, hogy mennyire van közel az ország az Európai Unióhoz. Nem szabad, hogy összekeverjük ezt a helyzetfelmérést a menekültügyi helyzettel, bármennyire nehéz is ezt elkerülni az nem lehet, hogy Törökországról nem tárgyalhatunk. A vízumkönnyítésről ugyanúgy kell tárgyalnunk, mint ahogy a különböző fe, tárgyalási fejezetek megnyitásáról, és ezek mind Törökország teljesítményétől kell, hogy függjenek. Úgy gondolom, hogy a média szabadsága, a gyülekezés szabadsága területén, illetve azért, mert az igazságszolgáltatás még nem független, és mert tehát a keleti területek helyzete sem rendezett, még messze van attól, hogy ezeket a fejezeteket megnyithassuk. Az együttműködés elősegítésére persze tárgyalásokra van szükség, de ez csak akkor lesz sikeres, hogyha Törökország elhatározza, hogy az európai útra lép. És ezekben a, ezeken a területeken a amelyek a fejezetre, fejezetek vonatkoznak, még nem történt semmi pozitív. El kell ismerniük Ciprust, és az európai elvek alapján, az európai jogszabályok alapján kell, hogy tovább fejleszék az államukat, mert ez az ő érdekük, ugyanúgy, ahogy a miénk. Köszönöm szépen. Az ECR kap szót, Demesz Mékár úr egy perc. Uh, uh, uh, Köszönöm. Köszönöm szépen Piri kollégának ezt a jelentést. Amikor átolvassuk, akkor látjuk, hogy, a, hogy Erdogan igen auró, autoriter eh, vezetése az Európai Uniót is károsítaná. Az újságírókkal vanó bánásmód, a szabad, szólásszabadság tiszteletben nem tartása egy eh, sor területen romlott a helyzet az újságírók határok nélkül szervezet szerint a 185. helyen van az országok listáján ebből a szempontból a, az ország. Azt is elmondta Piri asszony, hogy szeretné, hogyha a béketárgyalások újra elindulnának bár a délkeleti területek folyamatosan háborús események helyszínei, az iszlám állam ellen sem harcolnak megfelelő törekvéssel, a külföldi harcosok ellen is harcolniuk kell, nem pedig a kurdok ellen. Ja. Lambsdorff úr, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr mindig azt mondta, hogy előnyös a Törökországgal folytatott együttműködés erősítése, mi is így gondoljuk. Csak nem adjunk abban biztosak, hogy a csatlakozási folyamat keretében kellene megerősítenünk az velük folytatott együttműködést. Nagyon úgy tűnik, hogy már senki nem gondol őszintén arra, hogy Törökország valaha is az Európai Unió tagja lehet majd. Természetesen tisztelni kell Törökországot és a pozitív lépéseiket, és valóban sok olyan terület van, amelyel jó együttmű, amelyen jó együttműködést tudunk velük folytatni, például a menekültügy, a kulturális, a kultúra vagy a turizmus vagy a kereskedelem területén. Nagyon sok ilyen terület van, ahol nagyon fontos, súlyos jelentőséggel rendelkező szomszédunk, és azokon a területeken tényleg jó előrelépéseket is tudunk elérni. De ha azt mondják, hogy most ezeket a fejezeteket úgy nyitjuk meg, hogy nem veszük figyelembe bizonyos tagállamok ez ellenható véleményét, akkor már előre biztosak lehetünk abban, hogy egy kudarcra ítélt folyamat indul el. Egyszerűen nincs meg a bátorság arra, hogy körül Törökországgal ápolt kapcsolatainkat teljesen új alapra helyezzük már nagyon régen tárgyalunk velük, és gyakorlatilag az utóbbi évtizedben romlott a közöttünk ápolt kapcsolat. A, az elfogadhatatlan, hogy a, az elnök Ján Böhmermann német komikus ellen, elleni fellépéseket követel, elfogadhatatlan az, hogy a ö, média szabadsága, a kifejezés szabadsága nem valósul meg. Ö, tisztelettel, pozitívan viszonyuljunk Törökországhoz, de ne folytassuk tovább a csatlakozási folyamatot. A GUE részéről másfél perce Hadis Győr úr. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevő asszonynak, Kati Pirinek, a kiváló együttműködésért. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a törökországi helyzet sokkal nagyobb figyelmet érdemel. A jelentés tükrözi a valóságot, azonban dél-kelet Törökországban 300 ezeren elhagyták elhagyták a lakóhelyeket, és bizonyos városok nagy része kiürült, illetve elkobozták az emberek vagyonát. Ugyanígy 60 ezer újságíró, illetve ö, professzor ellen vádat emelnek, illetve ezzel fenyegetik őket. Kéréssel fordultak hozzám, hogy a képviselők megfigyelőként lehessenek ott Törökországban. Azonnali párbeszédre van szükség, hogy a kurt kérdést megoldjuk. Úgy gondoljuk, hogy a, ha PKK-t levennénk a terroristák listájáról, az segítene, megfelelő megoldásra van szükség a ciprusi kérdésben, azonban közvetett formában a fejezetek, a csatlakozási fejezetek megnyitásáról beszélünk. El kell fogadnunk, hogy pozitív fejlemények történtek, azonban a tárgyalási kérdésekben nem jutottak előre, vagy nem kellőképpen. Még 10 másodpercet kérek. Úgy hiszem, hogy Törökország nagyon súlyos problémákkal néz szembe, és fel kell emelnünk a hangunkat a török lakosság érdekében. Euh, Valero, 1 minute 30, au nom du groupe des Verts. A zöldek kapnak szót, másfél percre Valero asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna, hogyha ma ö, Törökországról szóló jó hírekkel szolgálhatok, és megdicsérhetem őket, elmondhatom azt, hogy demokratikus fejlődés folyik az országban, és szabad a sajtó, és az igazságszolgáltatás független, minden szabadságjogot tiszteletben tartanak, és hogy jó úton vannak a csatlakozás felé. Sajnos erről messze nincsen szó. Sajnos ilyen pozitív hírekkel egyáltalán nem tudhatok szolgálni. A fejlődés teljesen rossz irányba folyik, ami valóban nagyon tragikus a demokrácia, az emberi jogok, a béke és az igazság támogatása nem valósul meg. Nagyon negatív a fejlődés tulajdonképpen minden jog területén. Erőszakos cselekmények folynak, és hát szükség lenne arra, hogy a tárgyalások során valakit megtaláljunk, akivel tárgyalni tudnánk, de a, az, akivel tárgyalni tudnánk, sajnos börtönben ül, és Abdullah már 2011 óta nem találkozott, nem találkozott a családjával, például a levelezését elolvassák, és kínozzák. Abdullah Öccel fel, szab, kiszabadítását követelnünk kell Törökországtól. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ebből is látható, hogy a neokolonialista tendenciáival az Európai Unió meddig kíván elmenni. A szólásszabadság és az emberi jogok terén egyet mondunk, egy, ellent mondunk egymásnak, amikor meg akarjuk uh, újítani Törökország eh, csatlakozási perspektíváit. Ennek tetejében még az adófizetők pénzét eh, használjuk fel, amikor ilyen eh, katasztrofális politikával lavírozzuk magunkat. A jövőbeli csatlakozás kapcsán is láthatjuk, hogy úgy teszünk, mint korábban, noha csak a homokba dugjuk a fejünket. A hollandok is kimondták a véleményüket a népszavazásban, és a brit népszavazás kilátásai is ígéretesek. Mindez egy olyan időszakban, amikor az euróövezet, a Schengen övezet és a migráció válsága folytatódik. Elnök asszony, fenyegetés hazámra nézve az EU bővítésének emlegetése, ezért remélhetőleg június 23-án a britek a kilépés mellett döntenek. Köszönöm. Pour 1 minute au nom de l'ENF. Másfél percben Borgézi úr az ENF nevében. Elnök asszony, képmutatásnak tartom ezt az eljárást, Látjuk, hogy objektív nehézségek is felmerülnek Törökország Európai Uniós csatlakozásával szemben. Dicsérjük Törökországot viselkedése miatt, hiszen sok menekültet fogad be, de arról nincs szó, hogy hogyan bánnak ezekkel az emberekkel, milyen körülmények között, és hogyan toloncolják őket tömegesen vissza. Felmerül a kérdés, Törökország vajon biztonságos ország a menekültek számára? Aztán egy másik kérdés, a visszatérés elve. Az EU ezt alkalmazza azokkal szemben, akik Olaszországban, Görögországban, Franciaországban tartózkodnak. Mi a helyzet Törökországgal? Törökországban tömegesen hagyják végre ezt az eljárást, ez lényeges probléma, és aláaknázza ezt az egyébként szép megállapodást Törökországgal. Egyértelművé vált, hogy el kell utasítani ezt a fajta imperializmust, és ellenőrzéseket kell végezni Törökország képességeivel kapcsolatosan, és az isis el fenntartott kapcsolatait is meg kell vizsgálni. Volt úr, egy percben egy más. Köszönöm, elnök asszony. Igazából azt kérdezem én, hogy mi az, milyen van Törökországnak, hogy így tudja zsarolni az Európai Uniót. Ön is felvázolta az alapjogok katalógusát Törökországban, ez nem érvényesül. Törökországban napi renden van az, hogy a keresztényeket gyalázzák, hogy a keresztény közösségek épületeit elkobozzák, lefoglalják. Vanetiában 2007-ben három keresztényt meggyilkoltak, a mai napig nem sikerült igazságot szolgáltatni, noha az elkövetők ismertek. Törökország küzd a kurdok ellen Szíria területén, így Szíria felségterületét sérti, és az európai államok a kurdok pesmerga harcosait kiképzik, akiket aztán a török fegyveres erők, a török légierő meggyilkol. És egész egyszerűen azt mondják, hogy a csatlakozási tárgyalásokat folytassuk, a gazdasági párbeszédet meg kell erősíteni. Egy ilyen ország a jövőben az Európai Unió partnere lehet? Amikor is kiderül az, hogy az iszlám államot Törökországból látták el fegyverekkel, török riporterek tárták fel mindezt, és most bíróság előtt kell számot adjanak emiatt. Hogyan tudnak egy ilyen partnerrel komolyan tárgyalásokat folytatni? Törökország nem tartozik Európához. Pour une minute, monsieur Kefalogianis. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Nem lehetünk teljes mértékben elégedettek. Rendkívül nehéz és komplikált ez az ország jelentés Én azonban, mint az EU-Törökország delegáció elnöke az Európai Parlamentnél, szeretnék gratulálni Piri asszonynak és Szomber asszonynak, hogy milyen felelősség teljesen készítették el ezt a jelentést. Nagyon sok hiányosságot ö, sorolnak fel, ö, bizonyos jogok ö, problémás helyzetét, a szomszédos országokkal kapcsolatos gondokat. Nem szabad a szomszéd országok területét, légterét megsérteniük, a Hebeljáda elismerése. Törökország dél-keleti részén rengeteg áldozatot szedett ez a sok művelet, és tiszteletbe kell tartani az eddigi vívmányokat. Köszönöm szépen. Bostinaru úr egy másfél percben. Biztos úr, szeretnék Katinak köszönetet mondani először is az igen átfogó, jó szervezet jelentésért. Csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Kezdeném azzal, hogy ma Törökország csatlakozásának megrekedését értékeljük. Ez sajnálatos módon hozzájárult ahhoz is, hogy a reformok üteme megrekedt Törökországban. Rendkívül módon aggaszt az, hogy a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága milyen ö, helyzetbe került az elmúlt időszakban. A 23-24-es fejezeteket mégis fel akarják, ö, ö, meg akarják nyitni. Ugyanakkor Törökországnak ö, még kétoldali problémákat kell megoldania, és konstruktívan fellépnie a ciprusi tárgyalások kérdésében. Ez nagyon fontos az EU számára, de szerintem Törökországnak is. Másodszorban kétségtelen szükség van arra, hogy jobban működjünk együtt Törökországgal a jelenlegi menekültválság megoldás érdekében. Mindazonáltal vannak komoly fenntartásaim a legutóbbi EU-Törökország megállapodása kapcsolatban, végül, de nem utolsó sorban. Szeretném elmondani, hogy együttérzek minden török hatósággal és kollégával, aki a terrorizmus ellen veszi fel a harcot. Kedves kollégák, szeretném, hogyha mindent megtehetnék az probléma megoldásában. Köszönöm, Belder úr, egy percben. Köszönöm szépen, az előadó joggal hívja fel a figyelmet a 30-as pontra, illetve azon belül is Allah oroszlányainak erőszakos fellépésére. A török hatóságok vizsgálódnak ebben az ügyben. Ők dél-kelet Törökországban sértik az emberi jogokat. Úgy gondolom, hogy cselekednünk kell, ennek itt az ideje. Most tájékozottam, és eh, azt eh, jelezték számomra, hogy ez a csoport, a, az iszlám oroszlányai, az ő feladatuk az, hogy Erdogán elnököt a PKK-tól és más kurdoktól megvédjék. És eh, vannak egyértelmű információk olyan menekültekről, akik Szíriából menekülnek, és akik, akiket ők megkínozzák. Azt gondolták, hogy Törökországban végre biztonságban vannak, de azt hiszem, hogy ebből is látható az, hogy vannak még problémák Törökország és az Európai Unió között az emberi jogok kapcsán. Sák asszony, egy percben. Köszönöm, elnök úr a jogállamisággal, az sajtószabadsággal, az eh, hatalmi ágak elválasztásával kapcsolatosan egyre erősebbek a bírálatok. Ez fajta mintává vált, előrejelezhető mintává, ettől még aggasztó. Úgy látszik ez a ház az egyetlen intézmény, az egyetlen politikusi gárda, amely őszintén beszél arról, ami valójában történik. Óriásiak a problémák, de még problematikusabb, hogy a bizottság késlelteti az éves jelentés megjelentetését az elnök. Az elnök közbeszól, elnézést kérek, Sáki asszony, úgy tűnik, hogy angolul nincs tolmácsolás. Angolul beszélek, elnézést. Alors, dans quel... Je me fie à ce qui m'était dit, excusez Elnézést, ezt hallottam. Tehát teljesen normális, hogy nincs ilyen föltételek mellett angol tolmácsolás. Van valami gond az tolmácsolással? Nincs. Tehát nincs, mondja az elnök asszony. Mindenesetre azt gondolom, megoldódott a probléma, elnézést, hogy félbeszakítottam. Elnök asszony, folytassam, vagy kezdjem előről? Nyugodtan kezdje előről, és akkor minden rendben lesz. Everybody. Jó, akkor még egyszer angolul. Elnök asszony, kollégák, miniszter úr, biztos úr. Szavazásunk a Törökországgal kapcsolatos éves jelentése kapcsolatosan mélypont. Egyre nagyobb irálatokat fogalmazunk meg a jogállamisággal, az hatalmi választásával és a sajtószabadsággal kapcsolatosan. Ez mintázat előrejelezhető, de mégis aggasztó. Őszintén úgy tűnik, hogy mi vagyunk az egyetlen politikusok és az egyetlen EU intézmény, amely egyértelműen felszólal ebben az ügyben. Nagyon problematikus, hogy az Európai Bizottság és a Tanács lassítanak, a bizottság késleteti az éves jelentés nyilvánosságra hozatalát, és halálos csöndövezi az emberi jogok megsértését Törökországban, ezek a közelmúltban is történtek szép számmal. Timmermans alelnök úr Erdogannal rohan kezet fogni, és nem is akar részt venni a Törökországgal kapcsolatosan folytatott vitán ebben a házban. Nem szabad kiszervezni a menekültügyi felelősségünket, reménykedve, hogy Törökország majd megoldja ezeket a problémákat. Ez egy toxikus probléma, és mi a hitelességünkkel fizetünk, a szavahihetőségünkkel, az elveinkkel és szavainkkal. Egyértelműen meg kell fogalmazni a jelentésünkben, hogy mi az, amit meg kell tennünk. Köszönöm. nem Az rendben van, hogy angolul beszél asszonyom, de valahol azért véget kell vetni neki. Köszönöm szépen, Szakora asszony következik egy percben. Tisztelt képviselők, a jelentés végre első alkalommal mutatja, hogy milyen a valóság Törökországban. Ezt Piri asszony is megerősítette, illetve mindazok, akik ebben a folyamatban részt vettünk. Azt kérjük Törökországtól, hogy tárgyaljon a kurd kérdésben, és egy fenntartható megoldást találjon. Noha a PKK esetében figyelembe kellene venni, hogy a megoldás része kellene legyen. Ismételten az Európai Unió harmadik országokat is bevon, olyan ügyekbe, amelyek az ő hatáskörébe tartoznak. Ennek az eredményei a népekre nézve ismét katasztrofálisak lesznek. Ahol a NATO beavatkozik, ott a helyzet csak romlik. Egy kérdésem volna, milyen csatlakozási eljárás követhető egy olyan országgal, mint amilyen itt leírunk ebben a jelentésben, és amely megsérti azon megállapodásokat, amelyeket megköt? Köszönöm szépen, Maragál úr következik, egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelműen támogatjuk ezt a jelentést, amely kritikus, szükségszerűen kritikus, és természetesen támogatjuk azt is, hogy a 23-24-es fejezeteket megnyissuk az Európai Uniónak érvényesítenie kell az okait. Törökország Európa része, Európa nem teljes Törökország nélkül, még akkor is, hogyha falak épülnek, és még akkor is, hogyha a török hatóságok most letértek a demokratikus útról. A csatlakozási eljárást a menekült kérdés beárnyékolja, de ez nem lehet egy politikai alkú tárgya. Éppen ezért ellenzem azt a megállapodást, amelyet ez a parlament még csak megvitatni sem tudott, tehát vagy jóváhagyja, vagy elutasítja. És amit nap mint nap tapasztalunk Törökországban, hogy kiutasít, vagy visszaküld Szíriába olyan állampolgárokat, akik az ottani háború elől menekülnek Éppen ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kur területeken a helyzetet. Vissza kell térni a béketárgyalásokhoz, és a PKK-nak le kell mondani az erőszakról, a kormánynak pedig az ostromállapotot fel kell függesztenie folytatni kell a júniusban megszakított tárgyalásokat. Maragall úr, elfogad egy kék kártyát? Funtulis úr szeretne kérdezni öntől. Parancsoljon, Funtulis úr. Hát nem, mondja az elnök asszony. Szinedinosz bocsánatot kérek. Valamit szeretnék kérdezni a kollégámtól. Földrajzi kérdés lesz. Hogy tudja bemutatni, be, bebizonyítani nekem azt, hogy Törökország európai ország? Köszönöm. Nos, Tisztelt kolléga, elég, hogyha visszatekint a történelembe, bármilyen irányba is néz, Európa térképén megállapíthatja, hogy igazam van. Törökország Európához tartozik, Európához kell, hogy tartozzon, és a történelem épp elég indokkal, példával szolgál, illetve érvel, amivel ez alátámasztható és a jelenlegi politikai stratégia még inkább ezt indokolja. A szíriai konfliktusban Törökország szerepet játszik, már csak ezért is különbséget kell tennünk a hivatalos és a nem hivatalos ország között, és ez igenis Európa része. Winberg, Winberg asszony következik egy percben, parancsoljon. Tack, fru talman! Rapporten om Turkiet innehåller mycket fakta. Köszönöm a szót. Törökországról szóló jelentésünk nagyon sokat elárul arról, hogy milyen irányba halad az ország. Láthatjuk, hogy Törökország pozitív fejlődése leállt. Láthatjuk ezt a jogállamiság, a szólásszabadság, a demokrácia terén. Láthatjuk, hogy például a parlamenti képviselet 10%-os ami a biztonságot illeti, Törökország mindenképpen nagy szerepet kell, hogy betöltsön. Persze nem szabad elfelelkeznünk a bizánci korról, az otomán célokról. Kérdésem tehát a következő. Törökország nem ugyanazt a játékot játsza, mint az iszlám állam, vagy legalábbis nincs benne ebbe a játékban? tényleg érdemes ilyen megállapodást kötni a bevándorlókkal kapcsolatban? Dögráf úr, egy percben. Köszönöm a szót. Megint egy idióta jelentés született Törökországról. És ezt már is vertikálisan elhelyezhetjük. Törökország és az iszlám állam vonatkozásában a migránsokat Európa felé küldi, megsérti az emberi jogokat, a kurdok a népírtásnak teszi ki minden ellenzéket. Elnyom szemben iszlám programjával. Az ankarai szultán iszlamista törekvéseit tapasztaljuk itt, aki azt akarja, hogy el árasszanak minket a migránsok. Én azt mondom, hogy semmiféle csatlakozási tárgyalás, vízummentesség, semmi tárgyalás ezzel a korrupt társasággal. Köszönöm szépen. Fontulis úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés címe is szerencsétlen. Ez is megmutatja, hogy Törökország érdekeit próbálja szolgálni Európa. Semmiféle előrelépés nem történt Törökországgal kapcsolatosan. Arrogáns ország nem tiszteli szomszédait, nem tiszteli a nemzetközi jogot. Tudjuk, hogy a török kormány támogatja az iszlám kalifátust és terroristáit, és megszállás alatt tartja a Ciprus északi részét. Ami a migráns kérdést illeti, 150 menekültet küldtek vissza Törökországba, de tömegesen érkeznek továbbra is Görögországba. Az Európai Unió azt gondolja, hogy Törökország továbbra is fontos stratégiai partner és barát. Továbbra is megállapodásokat köt Törökországgal, Erdogán elnökkel. Ez Merkel asszony tervének része. Biztos az ő érdekeit is szolgálja ez a megállapodás. Köszönöm elnök asszony, én támogatom az előrehaladási jelentést. Eljött az ideje, hogy elismerjük Törökország szerepét. 3 millió menekültet fogadott be, méltósággal ellátja őket. Persze még haladnia kell a jogállamiság, a, az igazságügyi függetlensége területén és más területeken is. Mindkét oldalnak le kell tennie a fegyvert és visszatérnie a tárgyalóasztalhoz. Üdvözlöm az EU-Törökország cselekvési tervet, illetve a 95 millió euró erre való fordítását. Ez fontos, hogy a menekültek érdekét szolgálja a visszatérés tilalmának elvét be kell tartani humánus, jogilag biztos és egyéni elbírálást kell adni a menekülteknek, Törökországot pedig biztonságos visszatérési országként kell számon tartani. Üdvözlöm, hogy a csatlakozási folyamat végre új lendületet kapott. Meg kell nyitni az a fejezeteket, ez nem alkú, hanem győztes-győztes helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Howitt úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Szándékosan nem támogatja ez a jelentés a megállapodást az EU és Törökország között. Illegális ö, státusza a menekült ö, szervezeteknek talán ö, megkérdőjelezhető. A humanitárius oka ö, a menekült áradatnak ö, nagyon fontos. Tiszteletbe kell tartani ugyanis az erre vonatkozó szabályokat Európát nem lehet elhallgattatni, ami a demokrácia kritizálását illeti. Együtt kell működni. Én egy hónappal ezelőtt jártam ott. Igen, küzdjenek a terroristák ellen, de ne a saját népük ellen. Ne legyen kiárási tilalom. A kurd béke folyamatot újra be kell indítani. Nem szabad az újságírókat például üldözni Nyilván mindenféle bírósági meghallgatáson nyíltan kell beszélni, mert nincs rejtegetni valójuk. A 15-ös cikk az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában sérül. Aztán, amikor meg akarjuk nyitni az igazságügy és az emberi jogok vonatkozásában a fejezeteket a tárgyalások során, el kell kerülnie Törökországnak a képmutatást, de nekünk is. Köszönöm. Köszönöm, Bási úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem tudom elképzelni azt, hogy valaki, aki tárgyalásokat folytatott, és amikor valakinek segítségért nyújtják a kezüket, akkor a másik fél valami mást kér ezért. Úgy tűnik, hogy ez történik Törökországgal. És úgy tűnik, hogy nagyon sok kollégát ez meglepte. Ideális esetben én is szívesen elválasztanám a kérdéseket egymástól, de ugyanakkor reálisnak kell lennünk. Törökország nagyon fontos geopolitikai szerepet tölt be a régióban, és szükségünk van a segítségére, hogy olyan rendszeresen felmerülő kérdésekkel megbirkózzunk, amelyek már mindenkit érintenek. Legyen az migrációs probléma, általános tárgyalás ez egyszerűen elkerülhetetlenné teszi a velük való kapcsolatot. De nem szabad föltétlenül félnünk ettől. Óvatosnak kell lennünk, a kritikus területeken az együttműködést elő kell segíteni, a terrorizmus elleni harctól kezdve a migrációs válságig. Ezeket lehetőségnek kell tekintenünk, hogy felélénkítsük kapcsolatunkat, nem pedig visszatáncoljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Áli úr következik egy percben. Köszönöm elnök asszony, a 2015-ös Törökország jelentéssel kapcsolatosan bizonyos fejleményeket kihangsúlyozhatunk az EU-Törökország kapcsolatban. Az együttműködés, a belső helyzet és a Ciprussal kapcsolatos előrehaladás ezek közé tartozik. A jelentés üldö, üdvözli az újraegyezítési folyamat lépéseit, a feltételeknek teljesülniük kell, magas szintű párbeszédnek kell a tematikus kérdésekben indulnia. 2015-ben Törökország biztonsági helyzete romlott, a gazdasági feltételek kapcsolatosan jól hal a Törökország, de a belső egyensúlyt még ki kell javítani. A 2015-ös jelentés a politikai helyzettel kapcsolatosan az migrációs együttműködésre koncentrál. Nagy kihívások vannak a migrációval kapcsolatosan, de gyorsabban kell lépnünk a tervezett tevékenységekkel kapcsolatosan, kölcsönösen előnyös, pragmatikus együttműködést kell létrehozni. Üdvözöljük a ciprusi újraegyesítési tárgyalások haladását, bevonva mindkét közösséget. Vannak hiányosságok, de egyértelmű jelzéseket látunk, hogy a csatlakozási folyamat halad. Köszönöm. Réd asszony, egy percben. Mikrofon. Elnök asszony, Törökország csatlakozása az EU-hoz önmagában is fontos, de különösen fontos az Egyesült Királyság népszavazása fényében. A migráció már önmagában vitás kérdését teszi ezt. Törökország évek óta próbál csatlakozni az EU-hoz, de most Erdogán zsarolhatja az Európai Uniót a gyorsítás irányában. 97%-a Törökországnak Ázsiában van földrajzilag. A, az európai kultúrának nem része. Atatürk alatt világi állam lett Törökországból, de azóta az iszlámizmus felé elmozdult, ahogyan azt a 6. században gyakorolták. Mit jelent majd Törökország csatlakozása? Nem is tudjuk, hogy mekkora valódi lakossága 75-79 millió közé teszik. Több millió menekült is lakja Törökországot. A jövőben ez egy robbanó elegyé válhat, hiszen eh, amikor EU taggá válik Törökország, akkor ezek az emberek jogot kapnak, hogy az Egyesült Királyságba utazzanak a konzervatívok az európai konzervatív párcsalád tagjai, ez egy pán-európai párcsalád, amelynek egyébként Erdogán igazság és hatalom pártja, és köszönöm szépen elnök azt. Monsieur Schaffhauser, une minute. Schaffhauser úr, a szót most egy percben parancsoljon. Un rapport lucide vannak igazságok Erdogán diktatúrájáról, azt is elismeri, hogy probléma van az alapjogokkal, és együttműködésre szólít fel, ezt valljuk be. Pedig azonnal le kéne állni a tárgyalásokkal. Nem. A jelentés azt ösztönzi, hogy indítsuk be újra ezt a folyamatot. Kedves kollégák, iszlámot akarnak itt Európában, vagy propagandát? Attól tartok, hogy egy terrorista rendszerrel kell szembenéznünk, amit a Daesh támogat és finanszíroz. Egy amerikaiak által rákényszerített kapcsolat, egy olyan maffia, amely a migránsokkal szemben rakétákat használ, és az európai intézményekkel szemben. Ezen igazságokkal szemben a hazugságot választották gyöngeség miatt, már is elmondták, amit akartak Európa ellen, Európánk ellen, azon nép ellen, amelyet már is cserben hagytak. Köszönöm, Kovácsev úr. Méliné. Elnök asszony, ha tetszik, ha nem, Törökország a szomszédunk, és az is marad. Éppen ezért természetesen a jó szomszédi kapcsolatra kellene törekednünk. A jó szomszéd tiszteletben tartja az emberi jogokat, a média szabadságot, a vállalt kötelezettségeket, és nem agresszióval reagál a bírálatokra. Én azt várom el, hogy tartsuk a megállapodást tiszteletben, és ne nyissunk meg új eh, migráns útvonalakat a török társadalom európai részét támogatnunk kell. Ugyanakkor ez az európai rész azt is jelenti, hogy a bolgár származású török állampolgárokat támogatnunk kell Pekivánkó városában. Az ő jogaik tiszteletben tartása azt jelenti, hogy bolgár nyelven részesüljenek az oktatásban, és az ő rendelkezéshez való jogot biztosítani kell számukra. Éppen ezért békés megoldást kell keresnünk az új konfliktusra. Csambecki úr szeretne kikártyás kérdést feltenni önnek. Elfogadja? Kollega, Tisztelt kolléga, mi a véleménye arról, hogy Törökország tiszteleben tartja a megállapodást tekintettel arra, hogy tegnap 97 illegális migránst tartóztattak fel a bolgár határőrök. Mi a véleménye erről? És mi a véleménye arról, hogy a bolgár belügyekbe elfogadhatatlan a török beavatkozás? Köszönöm szépen. Tisztelt kolléga, A szomszédok mindig úgy kell eljárjanak, hogy befolyásolni tudják a szomszédos országokat. A titkos szolgálatok feladata, hogy megtalálják a módját annak, hogy az ilyen kísérleteknek ellenálljanak, akár Törökországból vagy Oroszországból irányulnak felénk ezen kísérletek. Egyébként egyértelműen azt várom el, hogy Törökország ne engedje meg egy új migráns útvonal kivontakozását a Balkánon. Köszönöm szépen, elnök úr. Asszony. Szeretnék köszönetet mondani Pili asszonynak, az előadónak, azért, hogy ennyire pontosan jellemezte a helyzetet. Jó lehetőség ez arra, hogy Törökországgal kapcsolatosan kimondjuk álláspontunkat a sajtószabadsággal, a demokráciával, a jogállamisággal kapcsolatosan. Ennek csak akkor van értelme, hogyha részletes vitát tudunk folytatni a török kormányjal és civil társadalommal is. amely még mindig reménykedik az EU csatlakozásban. Politikai megoldást kell találnunk a kört kérdésre, egyoldalú tűzszünettel. Ennek meg kell történnie, még mielőtt egyéb ügyekben engedményeket teszünk. A Csernovszki úr egy percben. Hölgyeim és uraim, hunyjuk le szemünket, képzeljük el a térképet. Törökország csatlakozása után szomszédaink Irak, irány és Szíria volnának. Lenyűgöző szomszédság, ugye? Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a vitánkban el tudjuk kerülni a kettős mércét. Ha ugyanazok a politikusok, akik évek során arról beszéltek, hogy nem kellene elfogadnunk Törökországot EU tagként, mert nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, most pedig gyorsan megállapodást kell aláírnunk Törökországgal a menekültek ügyében. A helyi választások kontextusában egyik EU tagállamban. Ez képmutatás Törökországról, a jövőbeli kilátásaival kapcsolatosan kell szót ejtenünk. Csárnecki úr, elfogad egy kék kártyát Kárnyi útól? Természetesen, elnök asszony. Parancsoljon. Köszönöm, Csárnecki úr. Köszönöm, Csárnecki úr. Sokszor beszélnek eh, Törökország lehetséges EU-tagságáról. Ez a politikai dinamikát is megváltoztatná ebben a házban mondjuk, hogyha 77 millióról beszélünk, akkor nekik lesz a legtöbb parlamenti képviselőjük. Ez egy másik ok, amiért kín kell tartani Törökországot az Európai Unióból, hiszen még kevesebb demokratikus lehetőségük volna állampolgáraik képviseletére rozumiem że mój e, szacowny przedmówca e, stwierdził pewien fakt że parlament europejski nie jest. az elnök asszony valószínűleg azt mondta hogy európa nem gumiból van nem lehet határ nélkül bővteni és fenntartani minden ország esetében ugyanazt a szintű képviseletet. Nyilván a többi országban is arányosan csökkenteni kell majd a képviselők számát. Azon szabály alapján, hogy 700-nál több képviselő nem lehet. Nem, von Storch, deux minutes. Von Storch képviselő két percben. Ma az Európai Unió legújabb, legjobb barátjáról beszélünk, Törökországról. A menekült megállapodás után most majd a vízummentesség jön, aztán pedig a csatlakozást követelik. Európai szomszédai között nincs senki, aki a szólásszabadságot, a gyűlési szabadságot, a nők jogait, a kurdok, a keresztények jogait ennyire lábbal tiporná, mint ahogyan azt Erdogan elnök teszi. És nincs senki, akinek ennyire kiszolgáltattuk volna magunkat, mint ennek az Erdogán úrnak. Mindenki egyetért, főleg Merkel asszony, abban, hogy az Európai Unió most Törökország felé kell, hogy közeledjen, mindenki egyetért abban, hogy ezzel meg tudunk birkózni, csak ehhez éppen a piszkos munkát Törökország végezze el. Ez most még fontosabbá vált a merkeli nyílt, nyitott határoknak köszönhetően sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezési szabadság, a nők, a kurdok jogai ennyire úgy lábbal tiporják ezeket, ahogyan ezt senki más sem teszi, vagy mondjuk inkább ki politikai rendőri erőszakot alkalmaz, háborút vezet saját országával és a szomszédjával szemben is. Most őt tekintjük Európa megmentőjének. Nem ez az Európai Uniónak a legutóbbi megnyilatkozás. Eddig ugye azt hallottuk, hogy a válságoknál még több EU-ra van szükség, úgy tűnik ez most nem működik, úgyhogy a válsággal még több Törökországra van szükségünk. Ez borzasztó aki most megnyitja a kapukat Törökország előtt, az az európai értékeket adja fel. Erdogánt idézem, a demokrácia ez egy vonat, amelyre felszállunk, amíg a célhoz érünk a mecsetek, a mi kaszárnyáink és a katonáink. Kérem, em, ébredjünk fel, még mielőtt túl késő lesz a csatlakozási tárgyalásokat, nem megszakítani kell, hanem ezeket abba kell hagyni. Jó kapcsolatra kell törekedni Törökországgal, igen, de a csatlakozásra nemet mondunk. Köszönöm szépen, asszonyom. Nagyon jó, hogy Erdogan elnököt idézte. Jó, hogy a teremnek ebben a felében található. Köszönöm a következő hozzászóló következik egy percben. Köszönöm szépen a szót. Mivel ö, az iszlám állam finomítóiból vásárolja Törökország az olajat, és mert anyagot szállít, szükséges anyagot a gáz kialakításához. Mert Törökország inkább a kurd felkelőket bombázza, ahelyett, hogy az iszlám állammal és a dzsihadistákkal venné fel a harcot, mert Törökország hagyja, hogy illegálisan térjenek a Schengeni térségbe az illeg- a, a migránsok. Mindezen okoknál fogva egyszerűen elfogadhatatlan, hogy az Európába jövő törököknek vízum kedvezményt adjunk, és az sem, hogy további három milliárdot adjunk Törökországnak. De főleg öngyilkosság lenne, ha folytatnánk Törökország csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióba. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Most Stettina úr következik egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyra értékelem Törökországot, mint NATO szövetségesünket, azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a menekültválság megoldása érdekében ö, ö, fogalmaztak meg, és tiltakoznom kell a kurdok elleni ö, erőszak ellen. Ez Törökország területén történt. Ne feledkezzünk el Szizra lerombolásáról. Folytatódik a bombázás Irakban. Támogatta az ISIS támadását Kobánban és Szíriában. A PKK párt vonatkozásában a terrort elutasítom. De gyakorta ez a, terror, ez a török erők által elkövetett terrorra való válasz. Mi a helyzet a nemzetiségekkel? a kurdok képviseltetik magukat a török parlamentben. A török közvéleményt egyre inkább érdekli a szomorú történet, mint például az örmény népírtásra való megemlékezés jövő héten Isztambulban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Weidenholzer képviselő egy percben. Köszönöm szépen. A Törökországgal való kapcsolatok szabályozása a jelenlegi bizottság egyik legfontosabb feladata, ez sorsdöntő fontosságú, tele van esélyekkel, lehetőségekkel, veszélyekkel és kockázatokkal. Nagyon sok minden van, ami aggodalomra okot, például a kurd kérdés. A jelenlegi kormány úgy gondolja, hogy ezt a problémát erőszakkal megoldhatja évek keresztül folytak a tárgyalások most megint polgárháborúhoz közeli állapotok uralkodnak. Azt hiszem, hogy ez alig ha szolgálja mi érdekünket. És a jelentés ezen fejleményeket is egyértelműen nevesíti. Európának ebben a helyzetben arra kellene törekednie, hogy közvetítőként lépjen fel. Példa lehetne az észak béke megállapodás, amelyben az összes konfliktusban résztvevő fél leült az asztalhoz, még azok is, akiket annak idején először terroristaként könyveltek el. Köszönöm szépen. Most pedig Teokarus képviselő egy percben. A jelentés és ugye sok kolléga megemlíti ezzel kapcsolatban, hogy Törökország nem lehet az Európai Unió tagja, noha a ciprusi kérdésben vannak pozitív fejlemények. Ez tulajdonképpen megtévesztő, félrevezető. Az Európai Parlament nagy hibát követel, hogyha ebbe belemegy, és Törökország Ciprussal szembeni agresszivitása még nagyobb hullámokat csap majd. Ha azt gondoljuk, hogy ez egy megoldás lehet, azt kell mondjam, nem. Törökország számára Ciprus a, a, egyfajta konfederáció a megoldás ebben a kérdésben azt hiszem, hogy egyértelmű határokat kell szabnunk. Az Európai Parlament nem Ciprust védi, nem elutasítják a módosító indítványokat, amelyek a megoldás felé vezetnének. Még a biztos a miniszter is egyetlen egy alkalommal sem használta a ciprusi demokratikus köztársaság kifejezést. Most pedig az a fontos, hogy az Európai Parlament valóban őrködjön az Európai Unió értékei felett, és gondoskodjon arról, hogy az a megoldás, amelyet megtalálunk, a közösségi vívmányokat és az emberi jogokat tiszteletben tartja mindenki számára. Máskülönben mi is felelőssé válunk, hogyha a ciprusiak ezt elvetik. Éppen ezért arra kérném, hogy utasítsák el ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Annemans képviselő. Tisztelt kollégák! Nos, ott van ugye a történet az erről a szatirikus történetről, ebből is láthatjuk, hogy igazából erről nem is kellene beszélnünk. Törökország nyomást próbál gyakorolni. A Je suis Charlie, ez annak idején egy jelentős kifejezés volt, de úgy tűnik, hogy Merkel nem támogatja ezt. Európa polgárai vagyunk, ilyen témákban azonban, mint a migráció vagy a tagság, a csatlakozás, a bővítés, ki vagyunk szolgáltatva, és becsapnak bennünket. Meg kell védenünk a határainkat, hogy ne váljunk függővé olyas valakitől, mint Erdogan. Köszönöm szépen, Eszter Delange. Eh, Köszönöm, elnök úr. Az előadó egy nagyon nehéz helyzetben van. Az elmúlt évben az előző jelentésben voltak olyan mondatok, amelyeket az utolsó pillanatban kiemeltek. Ott a csatlakozási fejezetek megnyitásáról volt szó, most pedig alig van már ok, amely mellett szólna, hogy megnyissuk ezen fejezeteket. A szólásszabadságot egyre inkább korlátozzák, és gondolok arra is, hogy milyen szerepet vállal különböző nemzetközi konfliktusokban Törökország, illetve hogyan kezelik az emberi jogokat. Ez a jelentés azonban ismét a tárgyalásokra hivatkozik, és a különböző fejezetek megnyitására. Törökország nem változott, de a bennünket körülvevő világ igen, ezt ki kellene mondanunk. Többen állították, hogy a tárgyalásokat Törökországgal nem kellene összekapcsolnunk a csatlakozási tárgyalásokkal, és az én pártom holnap az ellen fog szavazni, amikor a, társad, amikor a tárgyalások megnyitásáról szólnak a módosítók. Ezeket, ezeket nem támogatjuk az elnök lehet, hogy a szatírát nem szereti, de azt, ezt mindenképpen tudjuk, hogy az európai értékektől nagyon távol áll. A teraz pani poseł Eva. Köszönöm. Most Eva Kajni asszony egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, biztos úr. A menekültválság miatt mindent megteszünk, hogy Törökországgal együtt tudjunk működni. Nyilván ez nem biankócsek, amit nekik adunk. Tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, a menekültek jogait, a sajtószabadságot, a hatóságok függetlenségét és a kurd jogait, valamint a szomszédai szuverenitását. Napról napra megsértik légterünket. El kell ismerni az örményekkel szembeni népírtás tényét. Tiszteletbe kell tartani az ősi templomokat, és nem szabad őket mecseté átalakítani. Beszélek például a Szent Szófia székesegyházról. A bizalmat is helyre kell állítani. Köszönöm szépen. Most Nikolaj Berekov úr következik egy percben. Köszönöm szépen. 150 évvel ezelőtt Hristo Batov, bolgár nemzeti hős, költő, Európa betegemberének nevezte az oszmán Törökországot. Sokan meghaltak eh, az szabadságért, és most Törökország megint függőségbe akarja taszítani Európát a gázzal, az, a migránsokkal, a menekültekkel. De Törökország függ tőlünk, a pénzünktől, a piacainktól és a jó Nincs más barátja. Az Egyesült Államok, Irán, Izrael, Erdogán és Törökország ellensége eljött az Európai Unió számára, hogy eldöntse, milyen Törökországot akar. Bulgária az egyetlen európai ország, amely felszabadult a török uralom alól, és pontosan ismeri Törökország hibáit és gyengeségeit. Bulgária vezetheti a jövőben a tárgyalásokat. Eduard Ferrao képviselő kollégán következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Ha összegeznem kéne a jelentéssel kapcsolatos véleményemet, csak bátorság, kedves kollega. Kedves kollégák, 17 fejezetet már felnyitottak. 1987 óta önök, szocialisták, liberálisok, néppártiak, Törökország csatlakozásának elveit fogalmazták meg. Nem látták, hogy a demokráciát, a személyek jogait, a kisebbségek védelmét sérték. 1914 óta Ciprust elfogadták. Micsoda képmutatás! itt is az Európai Unióban totalitáris rendszerrel vagyunk megáldva, hogy nem mondhatunk semmit, mi sem igazán tiszteljük a népeket. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr! Kisztoforó képviselő következik egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Úgy hiszem, az Európai Parlament feladata, hogy egyértelműen fogalmazzon Törökországgal kapcsolatban ebben a jelentésben. Évről évre csak súlyosbodik a helyzet. Minden szinten. Törökország senkit nem tisztel, az Európai Uniós értékeket sem, és elveket az értékekre vonatkozóan is tagja akar lenni az Európai Uniónak. Úgyhogy végül is Törökország a felelős saját csatlakozási folyamatáért, de nekünk egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk, nevezetesen. Nem engedhetünk be olyan országokat, amelyek nem értékelik ö, ö, értékeinket, mert az Európai Uniónak megvannak a saját értékei, elvei, és akik további fejezeteket akarnak felnyitni, meg kell érteniük, hogy először a feltételeknek kell megfelelni. Még az ankorai jegyzőkönyvet sem írták alá. Nem tartják tiszteletbe az Európai Unió egyik tagját, nem ismerik el. 40 ezres hadsereg állomásozik eh, az Európai Unió egyik országában. A kérdésem az, mit tesznek? Mit tennének, ha olyan helyzetben lennének, mint a ciprusi nép ma? ahogyan Törökország bánik velük, az elveket megsértve. Úgyhogy a bizottsághoz és a kollégákhoz fordulok itt a parlamentben, egyértelmű, erőteljes üzenetet kell ö, közvetítenünk, nem engedünk Törökországnak. Elnök. Nagyon liberális vagyok, de kérem mindenki tartsa be a rendelkezésére álló hozzászólási időt. Először is el kell ismernem az előadó kiváló munkáját, nagyon komplex ez a jelentés. Törökország stratégiai partner minden van, amely előttünk áll. Beszélni kell arról, hogy miben szenvednek hiányt a törökök, autor, autoritárius rendszert vezet Erdogán elnök, gyengül a jogállamiság, lezárnak újságokat, bebörtönöznek újságírókat, elvesznek szabadságjogokat törököktől. Egy humoristát, egy német humoristát is szeretett volna bebörtönözni Erdogán. A 23-as, 24-es fejezetek pontosan az alapjogokkal, emberi jogokkal foglalkoznak, az európai intézmények nem járhatnak el így. Mit tehet Európai, az Európai Unió ennek az ügynek a rendezéséért? Köszönöm szépen, Rotis Marias kolléga. Köszönöm szépen. Törökország, Görögország légterét folyamatosan megsérti. Illegálisan megszállják Ciprus 70%-át csapatai. és üzletelnek a dzsihadista olajcsempészekkel. Felelősek a menekült áradat rossz kezeléséért is. Az Európai Unió pedig jutalmazza Törökországot, és kistafírozza 6 milliárd euróval politikai párbeszédet kezdeményez, és még a vízumentesség lehetőségét is meglebegteti. Hán úr, meg kell érteni, hogy Törökország nem a megoldás része, hanem a probléma része, ahogyan korábban is mindig így volt. Amikor a lakossággal szemben népírtást követett el, erről soha senki nem beszél. Köszönöm szépen! Demetris Papadakis kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a házban többször bíráltuk Törökországot azért, mert megsérti az emberi jogokat, a sajtószabadságot, a kurd ügyben, az ISIS-szel fenntartott kapcsolatában is sokszor bíráltuk. Felmerül egy egyszerű kérdés. Törökország vajon javul az elmúlt években, vagy rosszabbodik a helyzet? Tudjuk a választ. Napról napra azt látjuk, hogy messzebb került Törökország az Európai Unió értékeitől. Nem gondolja, hogy itt az ideje, hogy Európa váltson, és valódi, tör- valódi demokrácia útjára terelje Törökországot a békés és stabilitás érdekében. Tegnap a a kollégiuma úgy döntött, hogy a török-ciprusi közösség problémájának megoldása érdekében egy task force-t hív össze. A megszálló török csapatoknak el kell hagyniuk Ciprust, hogyha meg akarjuk oldani ezt a kérdést. Egyéb esetben kuracra van ítélve az európai integráció. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Ez az állásfoglalás Törökország előrelépéséről elfogadhatatlan, felháborít, hogy a néppárt örömmel fogadja azt a kezdeményezést, hogy a török hivatalos nyelv legyen az EU-ban. Ez nem szabad megtenni, ez az európai országok szuverenitását fenyegeti, saját hazám szuverenitását, és ennek visszafordíthatatlan következményei lennének. Támogatjuk Ciprus egyesítését. Ciprusi kollégánk nem támogatja ezt. Törökország el megszállja Ciprust, beavatkozunk a belügyekbe. Az Európai Parlament hallgat arról, hogy a jogállamiság elveit nem tartják tiszteletben, és az alapvető jogokat, cserébe azért, hogy Törökország együttműködjön a menekült válságban. Ez álszentség. Nem látják, hogy Törökország az, aki megszervezi ezt a válságot? Törökország avatkozik saját hazám ügyeibe is. És pénzzel és felszereléssel látja el az országokat. Nagyon sok oka van annak, hogy ellene szavazzunk. Törökországnak nincs helye az Európai Uniónak, én ellene fogok szavazni. Rúzsa Tomasi Császon következik, egy percen parancsoljon. Köszönöm a szót. A jelentés helyesen ismeri el, hogy Törökország kulcsfontosságú partnere az EU-nak, és a bilaterális kapcsolatnak potenciális lehetőségei vannak, mégpedig nagy mértékben, de ez csak aktív és hihető, hihető csatlakozási folyamat által ismerhető el. Azonban attól tartok, hogy a szavahihetőségnek némi problématikus aspektusa is van. Nagyon régóta folyik már ez a tárgyalás, és ez egyáltalán nem szava hihető. Törökországgal évtizedekig eltarthat még ez a folyamat, és még mindig nem lehet az a vége, hogy Törökország az EU tagja legyen. Az iszlám demokrácia valaha is lehet másolata a nyugat-európai társadalmaknak, vagy ez legyen a cél. Ne felejtsük el azt a tényt, hogy a nyugati a társadalmak évszázadokon keresztül érlelődtek nem hiszem, hogy Törökország rövid idő alatt még a legjobb szándékkal sem tudja a nyugati mércének megfelelő társadalmat létrehozni. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, mondja az elnök, a spontán felszólalások következnek. Bár nagy késésben vagyunk, úgyhogy csak egy-egy képviselőnek adok szót minden frakcióból. Krisztián Buszolival kezdve parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Törökország mielőtt jelölt lett, stratégiai partner lett, és sok mindenben kell együttműködnünk vele, a benekült válságtól kezdve a terrorizmus elleni harc területén. Üdvözlöm a közelmúltban kötött megállapodást az illegálisan tartózkodó meg, be, menekültekkel kapcsolatban. De ami a csatlakozást illeti, a kopenhágai kritériumokon múlik ez. Tehát Törökországnak tovább kell fejlődnie annak érdekében, hogy megfelelően szétválassza a hatásköröket, és tiszteletbe tartsa a szólásszabadságot, a kisebbségek jogait és a vallásszabadságot. Az EU értékeit, normáit teljes mértékben tiszteletbe kell tartania, reformokat bevezetni, és meg kell oldani a ciprusi problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kostas Mavridas következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok igazságot fogalmaz meg a jelentés azzal kapcsolatosan, hogy mi történik ma Törökországban, különösen a, tör- a kurdokkal kapcsolatosan. De nem akarom elismételni azt, amit, ami már elhangzott. Mi történik ma Törökországban? Néhány évvel ezelőtt, 2005-ben biztos úr, a Ciprusi Köztársaság segített megnyitni fejezeteket Törökország számára. Azóta 11 év eltelt, és mindenki láthatja, hogy egyre csak romlik a helyzet, ami a sajtószabadságot illeti a jogsértéseket. Ciprus ügyében semmi nem történt. A török ciprusi törökök képviselője csak a keriniai kerítésekről beszél, én is egyébként onnan származom, továbbra is megszállás alatt tartja Törökország Észak-Ciprus. Elnök úr, a török megszálló csapatok kivonulása mutatná meg, hogy Törökország tényleg megoldást akar. Ivan Jakovcsics következik. Köszönöm, elnök úr. Minden egyes ország az európai kontinensen jogosult az Európai Unió tagjává válni. Persze ennek feltételei vannak. Olyan feltételek, amelyek, hogyha valaki, egy ország csatlakozni akar a klubhoz, ezeket teljesítenie kell. És ez Törökországra is vonatkozik. Törökország fontos stratégiai partnerünk sok kérdésben, de eh, nem szabad eh, engedményeket adni. Nem szabad megfeledkeznünk alapvető értékeinkről. Azok az országok, amelyek EU tagokká váltak, tiszteletben tartják ezeket az értékeket. Meggyőződésem, hogy Törökországnak segítenie kell, amikor a migránsokról van szó. Minden ország, amely eh, menekülteket lát el, segítségünkre jogosul, de ezt nem szabad zsarulás tárgyává tenni, vagyis hogy ezáltal az Európai Unió tagévá válhassanak. Törökországnak ugyanúgy meg kell felelnie a feltételeknek, mint másoknak. Köszönöm. Valóban igaza van, amikor az emberi jogsértéseket elítéli, illetve a jogállamiság bevételét, és a tudósok letartóztatását. Törökországban megsértik az emberi jogokat és az alapjogokat. Hogyan lehetne rájuk nyomást helyezni a 24. cikk megnyitásával kapcsolatosan? Sokan szemet hunynak a felett, ami történik. Hogyan kérhetjük ezeknek a fejezeteknek a megnyitását, amíg Törökország továbbra sem ismeri el a ciprusi köztársaságot? Ez elfogadhatatlan, hogy ilyen javaslatokat tegyünk, mint valamiféle lóvásáron. Az EU-Törökország megállapodás ellentmond a nemzetközi jognak is, és egyáltalán nem javít a helyzeten, már ami az embercsempészetet illeti, és a menekültek helyzetét. Biztosítanunk kell, hogy Törökország továbbra is megfeleljen a kötelezettségeinek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha egy külső megfigyelő nyomon követi ezt a vitát, szerintem semmit nem ért belőle, vagy nem tudja, hogy mit gondoljon. Törökország megsérti ezt a megállapodást, amit az Európai Unióval kötött, mire az Európai Unió semmit nem tesz. Nem ismerik el a ciprusi köztársaságot, az ország területének harmadát megszállás alatt tartják, és arra számítanak, hogy segítünk nekik az Európai Unióhoz csatlakozni és fejezeteket megnyitni. Jönnek a menekültek Görögországba és Európába, és mi meg is jutalmazzuk a törököket 6 milliárd euróval. Törökország előrelépést tett bizonyos területeken, ez igaz, de emberi jogsértések zajlanak, a nemzetközi jogot megsértik, elhallgattatják a sajtot és azokat, akik eh, számukra nem tetszetős, Erdogan számára nem tetszetős nézeteket hangoztatnak. És most az a következtetés ebből, hogy egy megoldás van ezen problémákra, nevezetesen az, hogy Törökország azonnal csatlakozon az Európai Unióhoz. Köszönöm, így az elnök. Az Európai Bizottság nevében Johannes Hahn biztos következik. Tessék. Vielen Dank, Herr Präsident, äh, Frau Minister. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, miniszter asszony. Köszönöm szépen ezt a tanulságos vitát. Azt hiszem, abban egyetértünk ma mindannyian, hogy Törökország egy stratégiai partner az Unió számára. Ez az ország geostratégiai helyzetéből, lakosainak számából is következik, éppen ezért kézenfekvő, hogy az Európai Unió számára nagyon, nagy, nagyon fontos érdek az együttműködésre való törekvés. A Törökországgal való együttműködés, ez egyértelmű, hogy jó és rossz pillanatokon megy keresztül, de az is igaz, hogy átfogó kell, hogy legyen az együttműködés. Ugyanis az érdekeink is sokrétűek Törökországgal kapcsolatban. Amiről ma alig hallottunk, az az, hogy gazdasági területen fontosabb, mint valaha az együttműködés. Törökország számára Európa a fő gazdasági és beruházási partner. Több mint 600 ezer foglalkoztatott dolgozik Európában, török vállalatok alkalmazásában. Törökország Európa számára a hatodik legfontosabb partner, tehát azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges az együttműködés egy tisztességes formáját kialakítanunk. Éppen ezért a Vámunió is egy nagyon fontos feladat, amelyről már több mint másfél éve foglalk, amelyről már több mint másfél éve beszélünk a menekült válság kapcsán, az együttműködés pedig egy újabb lendületet kapott, ez is egyértelmű. Kidolgoztunk egy cselekvési tervet, amely különböző elemeket tartalmaz. A vízum liberalizáció egy része ennek, ez már korábban is a napirenden volt. Arról van itt szó, hogy felgyorsítsuk ezt de, hölgyeim és uraim, a vízum liberalizáció nem azt jelenti, hogy a következő lépés automatikusan a csatlakozás, ahogyan azt egyesek feltételezik. Hiszen a világon több országgal vízummentességet alakítottunk ki, és ez nem jelenti azt, hogy ezek az országok taggá válhatnak. Másfelől persze van egy mandátumunk a tanács részéről, hogy egy, egyeztessünk és a csatlakozási tárgyalásokról 2005 óta, és az a feladatunk, hogy irányítsuk ezeket a tárgyalásokat egy eredmény érdekében. Ugyanis a mandátum azt tartalmazza, hogy a tárgyalásokat úgy kell folytatni, hogy az eredmény nyitott. És nyilván az embernek az az igénye, hogy lezárja a tárgyalásokat, csak akkor értékelheti ezeket, ha csak nem jut egy olyan eredményre, amely azt tartalmazza, hogy meg kell szakítani, vagy fel kell függeszteni ezeket a tárgyalásokat. De hölgyeim és uraim, gyakran hallottam, hogy mennyire fontos a jogállamiság elveinek eh, megemlítése és eh, figyelembevétele Törökországban, azért, hogy garantáljuk az érvényesülést. De azt kell mondjam, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha eh, csatlakozási tárgyalásokat folytatunk, mert úgy áll módunkban követelni valamit. Ez egy minőségi különbség. Nem ugyanaz csatlakozási tárgyalásokat folytatni, vagy egy szomszédos országgal egyeztetni a közös kérdésekről. A jelenlegi helyzetben az a feladatunk, az a bizottság kötelessége, hogy eleget tegyen ennek a feladatnak. Graf Lambsdorff és mások észrevételeit figyelembe veszem, de azt kell mondjam, hogy ez olyas valami, ami jelenleg a, nem képezi a hatáskörünk tárgyát, ez nem a tárgyalások tárgya. A feladatunk az, hogy gondoskodjunk a stabilitásról a térségben, és megítélésem szerint ezt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha együttműködésre törekszünk Törökországgal és ezáltal biztosíthatjuk azt is, hogy a jelenlegi menekült válságot megfelelő módon kezeljük és megoldhassuk. Szeretnék ezen alkalomból említést tenni arról is, hogy a törökországi eszköz a Törökországot támogató források már úton vannak. Itt nem arról van szó, hogy Törökországot finanszírozunk, hanem Törökországban projekteket finanszírozunk, amelyek által a a migránsok ellátását, róluk való gazdálkodást, az oktatásokat biztosítani tudjuk főleg Törökország keleti részében így lehetőségük nyílik arra, hogy ott maradjanak a térségben, és visszatérhessenek Szíriába, amint a biztonsági és politikai helyzet ezt megengedi. Éppen ezért az erőfeszítéseink arra összpontosulnak, hogy a forrásokat bevethessük, főleg Kelet-Anatóliában, és erre vonatkozóan már kezdeményeztünk lépéseket. 55 millió euróval biztosítjuk azt, hogy 350 ezer ember legalább fél éven keresztül ellátásban részesül, 40 millió euróval már azt is garantálni lehet, hogy 200 ezer gyermek egy éven keresztül iskolába járhat. Pontosan ezek azok a dolgok, amelyek kulcsfontosságúak, ezekre kellene koncentrálnunk, és ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a kölcsönös bizalom Törökország és Európa között remélhetőleg javul nem hiszem, hogy ez homok egy gépezetben, de szomszédok között mindenképpen fontos a bizalmi kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a közös érdekünk. Az, hogy a jövőben hogyan alakulnak a dolgok, az majd a tárgyalásokból kiderül. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kommissar. Thank you Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Most pedig az Európai Tanács képviseletében volt kolléganőnk, egy volt parlamenti képviselő következik, Janine Hennis Plasert asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Először is nagyon köszönöm ezt a rendkívül érdekes eszmecserét. Nagyon jókor folyt le ez a vita, ez azt bizonyítja, hogy nagyon sok szempontból vannak reményeink és aggájaink is Törökország vonatkozásában. Nagyon fontos elmondani azt, hogy Törökországnak és az EU-nak nagyon sok közös feladata van, és nagyon hosszú időre nyúlik vissza a kapcsolatunk, hosszabbra, mint a jelenlegi migránsválság. A szorosabb együttműködés mindkettőnk számára fontos, az EU mindig is nagyon fontos volt Törökország számára a gazdasági és politikai szempontból is. Többször elhangzott, hogy nem kapcsoljuk össze a csatlakozási és a migrációs válsággal kapcsolatos tárgyalásokat. Egyetértünk az aggájaikkal, hogy vannak negatív tendenciák a jogállamiság, a szabadságjogok között. Ezzel, egy, ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazunk. Ott van például a délkeleti területeken kialakult helyzet. Továbbra is felvetünk minden ilyen aggályt Törökországgal, minden ülésen, minden szinten. A vízummentesség kérdése. Biztos úr már említette ezt, nem lesz rövid utas megoldás. Ahogy ezt már elmondtuk, a török állampolgárok vízum kényszere ö, megszűnhet júniusban, akkor, ha minden feltételt ö, teljesítenek. Hogy aztán erre sor kerül-e, nyilván Törökországon múlik, illetve hogy hogyan halad előre. Elnök úr, a március 18 e megállapodásról engedjenek meg néhány szót. Szerintem a megállapodás jelentős lépés lehet az a menekült válság megoldására, nem lesz valamilyen varázs, ütésszerű megoldás, mindesetre jó lépés a megfelelő irányba. Nagyon fontos, hogy tiszteletbe tartsa a nemzetközi eljárásokat és a vissza nem toloncolás elvét. Még túl korai lenne a konkrét hatásait mérni ennek a megállapodásnak, mert a konkrét intézkedések csak április 4-től lesznek foganatosítva egyértelműen. Azért világosan szeretnék fogalmazni, mindannyiunk érdeke, hogy sikeres legyen. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Tisztelt miniszterasszony! A vita lezárásával el szeretném mondani, hogy holnap szavazunk ebben a témában.